Most megnyitom a közös ülésünket. Az Econ és a Libe közös ülését. Öröm számára remlő, hogy társ elnökömet a Libéből köszönthetem. Először napi rendtervezet elfogadása van a megjegyzés. The agenda is a... Akkor a napi rendet így elfogadottnak tekinthetjük. A kettes pont, az elnök közleményei, nincsenek közleményeim. Bejelentem, hogy Jurova biztos Strasbourgba látogat eh, május 15-én hétfőn. Találkozunk vele. Ez nagy öröm számunkra. van szót szeretnél kérni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a második eh, szavazás listáról. Nagyon fontos üzenet, amit az Európai Bizottságnak küldünk. Sajnálom azt, hogy soha nem volt alkalom arra, hogy erről a kérdésről beszéljünk a szakbizottságban. Éppen ezért a szavazás előtt megragadnám a pillanatot, hogy hangsúlyozzam a bizottsági javaslat lényegét, amit elutasítunk. Egy olyan listáról van szó, amely nem szerepel, kockázatot jelentő országként Afganisztán, Bosznia-Hercegovina, Etiópia, Irak, Laos, Szíria, Uganda, Vanuatu, Jemen, Irán, második kategóriában, és Észak-Korea a harmadik kategóriában. És az Európai Bizottság az első elutasítás után Guajánál helyettesítette Etiópiával. Van fontos, hogy ez a vita megtörténjen, és fontos, hogy a biztos végre elfogadja a találkozót a tagokkal. Nagyon fontos, hogy a bizottságunk beleértve a plenárisan a szavazást, ne csak azt a benyomást, hogy elutasítja ezt a bizottsági javaslatot. Elnök, köszönöm szépen, teljes mértékben támogatom mindazt, amit mondtál. Ennek nagyon örülök, hogy ezt mondhatom figyelembe kell vennünk azt, hogy a Libének sok munkája van, nekünk is sok munkánk van, egyeztetnünk kell a menetrendjeinket. Éppen ezért említettem azt, hogy Jurova biztos eljön a Strasburgi ülésünkre, és remélem, hogy Strasbourgban legalább ugyanannyian lesznek jelen az ülésen, mint most. Ez nagy hatást tehetne Jura biztos asszonyra, abban is, hogy átgondolja a stratégiát. Van-e további megjegyzés? Nincsen. Akkor a hármas pont, a szavazás következik. Köszönöm szépen a jobb oldal támogatását. Ellenőrizzük a masinát mindenki jelen van-e, vagy esetleg túl sokan is. Tizenöt személy még mindig nem nyomta meg a gombot. Ez csak egy eh, próba üzem. Mindenki szavazott? Jakob, Lembec kolléga is Fontos, hogy ne legyen túl sok szocialista, vagy túl sok zöld. Ez már másik lapra tartozik. Lezárom a szavazást. Az első bekezdés mellette elektronikusan szeretne szavaztatni az ekonban. Ez nem szokványos, de ha Libe ehhez ragaszkodik, I get advice from the chairman from Libe committee. A Libe elnöke uh, azt mondja, hogy elektronikusan szavazzunk. Az egyes bekezdésről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes bekezdés, kettestől négyesig, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító, kettes módosító, ezek azonosak. Szavazunk, ez az egyes hát a hatosig. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. The result is adopted. Then we come to citation 6A amendment. A hat, hivatkozás, illetve a módosítók, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Citation 7 and 7-től 8-as hivatkozásokig eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Recital A. Által G hivatkozás blogban szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. H. Rámolom bekezdés, hármas módosító. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Filip. Plusz Filip. Plusz ketten mellette. Tehát elfogadva 46-47 ellenében. Az eredeti szövegről szavaznunk kell? For. Who? But sorry, if I don't. Uh, if the camera is able to give me a view to my colleagues. I... Nem látom a kamera miatt a kollégákat, elnézést, takarásban voltak, ön ellene szavazott. Has everyone understood that if the érti, ugye, hogyha az elnök nem ismeri azokat a kollégákat, akiknek nincsen kártya, akkor nehezen tudja őket beszámítani a szavazásba. Azt javaslom, hogy akkor ellenőrizzük, még egyszer szavazunk a hármas módosítóról. Ki nem szavaz kártyával, mert nincs nála. You have a card now? You have a card? Ah, okay. So we vote again amendment 3. Még egyszer szavazunk a hármas módosítóról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 46 mellette, 49 ellene. Az eredeti szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Vagy teker ellene, Lambert szintén ellene, elutasítva I preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást az eredeti szövegről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. J preambulum bekezdés, ötös módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Akkor nem kell szavaznunk az eredeti szövegről. Hatos módosító részenkénti szavazás, amit a szocialisták kértek. Az első résszel kezdjük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazunk a módosított szövegről. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Von mellette, Filip Lambert szintén. Lezárom a szavazást. Elfogadva Köszönjük szépen. Any other business? Az egyebek alatt nincsen semmi. Strasbourgban találkozunk Jurova biztos asszonyja. Kellemes estét!